Uh, may I have attention, please? Figyelmet kérnék mindenkitől, kérem foglaljanak helyet. Már vége van a nyári szünetnek, úgyhogy azt javaslom, kezdjük el. Úgy látom, hogy jó néhányan hiányoznak. Nem mindenkit igazol, mindenkinek a távolítét igazolja a németországi választási kampány. Most térjünk át a napirendre. Első pontunk a napirend elfogadása. A 26-os napirendi pont a monitorizási tevékenységekről. Ez lekerült a napirendről, mert nincs miről tájékoztatást adnunk a múltkori ülésünkhöz képest. Van-e ellenvetés? Nincs. Akkor elfogadtuk a napirendet. Az elnök közleményei, ezt az ülésünket is webstreamingen közvetítjük ugyanez vonatkozik a zárt ülésre is. Akik érdeklődnek a témáink iránt, megtalálhatják az anyagot a dossziékban. A közelmúltbeli események szempontjából némi tájékoztatást adnék. Először is Roberto Zvedo főigazgató szeptember 9-én adta elő bevezető beszédét a VTO-nál, amellett kötelezte magát, hogy minél keményebben dolgozzék, annak érdekében, hogy Balin megállapodás szülessék. Remélhetőleg ez megvalósul. Ami a legutóbbi fejleményeket illeti, az orosz nyomás vonatkozásában a keleti partnerség országaira nézve elterjedt az a hír, hogy Oroszország cél, célzott intézkedéseket kíván életbe léptetni Litvániával szemben, mert ugye most Litvánia tölti be a tanács soros elnökségét. Az Európai Bizottság arról tájékoztatott, hogy a Szingapurral való szabadkereskedelmi megállapodás a vége felé közeledik. A múlt héten vitatta meg a tanács az erre vonatkozó szöveget, és a bizottság terve az, hogy a megállapodás aláírására e hónap 20-án kerül sor Szingapurban. A fordításokat már kiadták az Európai Unió összes hivatalos nyelvére, és ha minden igaz, még az is elképzelhető, nagy meglepetés lenne, hogy az év vége előtt mindez lezárul. Ez természetesen mozgásteret nyitna ahhoz, hogy aláírhassuk ezt a megállapodást, és a jóvágyas eljárás értelmében a parlament is elfogadná. Tehát ez egy gyorsított eljárásnak felelne meg. Ugye a tárgyalások lezárultak, és ez lenne a dolgok további menete. A hármas napi rendi pont, a három oldalú tárgyalások jelenlegi állása az egyetlen tárgyalás, amely folyamatban van. Ez a kettős felhasználású termékekre vonatkozó tárgyalás az új komitológiai rendelettel és a delegált jogi aktusokkal van ez összefüggésben a szerződés értelmében, ugyanakkor a parlament a módosítók hatáját kibővítette olyan módosítókkal, amelyek vonatkoznak olyan termékekre, olyan termékekre, amelyek az állampolgárok kommunikációját figyelhetik meg, ezt ellenőrizhetik. Komoly ellenállásba ütköztünk a bizottság és a tanács részéről is, ugyanakkor mi ragaszkodunk továbbra is a mandátumunkhoz, kitartunk emellett. Várjuk, hogy sor kerüljön a következő háromoldalú tárgyalás időpontjának kiírására. És úgy tűnik, hogy ez egy nagyon kemény dió lesz majd, nehéz lesz a tanácssal és a bizottsággal tisztázni ezt a kérdést. Ugyanakkor A bizottság és a tanács felé is fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy nekik kell lépést tenniük, máskülönben lehet, hogy egy komoly problémával leszünk kénytelenek szembenézni. Négyes pont, a közös vita. Két dokumentumunk van itt. Nem mi vagyunk az illetékes bizottság egyiknél sem, a Júri Bizottság az illetékes. Úgy döntöttünk, hogy véleményeket dolgozunk ki a Júri Bizottság számára. George Kutás a vélemények előadója. Itt egy csomagról van szó. Az egyik jelentés a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályokkal foglalkozik, egy 2008-as irányelv átdolgozásáról van itt szó, a másik anyag pedig a közösségi védjegyekre vonatkozó bizottsági rendeletre vonatkozik. És nyilván a két dokumentum szorosan összekapcsolódik. Van ennek egy kereskedelmi vonatkozása, ez a hamisított áruk továbbítása, és éppen ezért foglalkozunk ezzel az anyaggal. George Kutás, ön ilyen szó. Kérem, ismertesse ezt a két jelentést. Ugye a módosítókat megtalálhatják a dossziéban, ezért azt javaslom, hogy vitassuk meg a módosítókat. To start the debate. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan már említette, a bizottsági javaslat célja az volt, hogy a védjegyek lajstromozása Európában hatékonyabb és hozzáférhetőbb legyen, és a kiegészítő jelleget akarjuk biztosítani az Európai Uniós, illetve a Nemzeti Védjegy lastromozási rendszerek között. A véleményemben a hangsúlyt kizárólag a kereskedelmi vonatkozású kérdésekre helyeztem, beleértve a hamisított termékek eh, tranzitját, illetve az internetes eh, értékesítést, és azt javasoltam, hogy bővítsük az Európai Unió joganyagát a földrajzi oltalom tekintetében. Köszönöm azon kollégáknak az együttműködését, akik módosítókat terjesztettek elő. Különös tekintettel örülök annak, hogy a generikus gyógyszerek tekintetében módosítókat terjesztettek elő, itt szükséges kompromisszumot kötnünk. Úgy döntöttem, hogy a véleménytervezetet némileg módosítom, hogy a tranzit árukkal kapcsolatos pontokat eh, pontosítsa, mert ezek lehet, hogy nincsenek összhangban a VTO előírásokkal. Cecilia Wikström, Juri előadó, úgy látom, hogy ő is eh, megváltoztatta ezt a pontot, és eh, azt jelzi, hogy a tulajdonos kell, hogy bizonyítékot nyújtson, úgy gondolom, hogy ezt a kérdést a továbbiakban is meg kellene vitatnunk. Látom, hogy Amália is előterjesztette egy módosított a szöveg ezen részére vonatkozóan. Nyitott vagyok, és szeretném, hogy kidolgozunk egy elfogadható kompromisszumot, de ahogy jeleztem már, azt gondolom, hogy a kereskedelmi vonatkozású kérdések mellett kell, hogy kitartsunk, nem lenne szabad ennél jobban kidomborítanunk a jelentést, nem lenne szabad túllépnünk a mi hatáskörünkön itt a bizottságban. Köszönöm. Definitely so. We are giving an opinion on... Tehát kétségtelen, hogy a kereskedelmi aspektusokról fogunk egy véleményt mondani, ami végül is az IMCO-hoz tartozik. Árnyék, az árnyékok nincsenek, néppárt, ECR zöldektől. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani jelentés készítőnek azért, hogy foglalkozott ezzel az ügyel, és nagyon várom, hogy tovább dolgozzunk együtt. Mi általánosságban támogatjuk a jelentéskészítő által választott irányt. Ugyanakkor mégis úgy látjuk, hogy lehetne ambiciózusabb is a bizottság, hogy egy igazságosabb, kiegyensúlyozottabb és érthetőbb szabályozást találjunk. Néhány preambulum bekezdésnek a módosítását javasoljuk, ami szerintünk egyértelmű, világosabb megfogalmazás lenne, például a tranzit kérdésekben az Európai Bíróság már mondott több esetben ítéletet, és nem hagyta jóvá, és ezért az Európai Védjegy egy rendelkezéseknek elsősorban az európai fogyasztókat kellene, hogy védje, és nem az Európán kívülieket és sok esetben külföldi vállalatokat, külföldön lévő ö, létesítményeket ö, támogattunk a vámrendelkezésekkel, ez nem kívánatos. A 19-es preambulum kez, bekezdésben már egy olyan kérdésről van szó, ami erősen vitatott, és ennek határon átnyúló hatásai is vannak, és nagyon fontos lenne, hogy ezt megnézzük, mert meg kellene várni, amíg a jelenlegi jogi problémák tisztázásra kerülnek a bíróság előtt az a probléma, hogy nagyon nehézkesek a jogi eljárások. Az Európai Bíróság már több anyag, alkalommal hozott ítéleteket export-import regionális kivételek ügyében. Nem igazán segít az európai KKV-knek ez a szabályozás, és a reformja mindössze abból van, hogy a különböző érdekcsoportokat szolgálja, és ez nem viszi előbbre az Európai Uniót. A kereskedelmi kapcsolatainkban egyszerű, érthető és megoldást nyújtó szabályozást kellene létrehozni, nem pedig olyanokat, amiből még további problémák, ütközések vannak. Az import intézkedéseknél is, aki benyújtja kérelmét, annak kellene, hogy felelőssége legyen, amennyiben nem megalapozott. Nagyon sok esetben nagyon nehéz a különösen a KKV-knak nehéz fellépniük, és nagyon komoly költségeket is jelent, hogyha a bíróságra kell menni, és ez tisztességtelen az európai vállalatokkal szemben. Remélem, hogy a kollégáim egyet fognak érteni ezekkel az észrevételekkel, és valamennyien tudunk együtt dolgozni, és nagyon várom a további eszmecseréket. Köszönöm, elnök. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Az első véleménycsere során már alapvetően megállapodtunk abban, hogy az a megközelítés, amelyet ő kidolgozott. A jelentés ezzel a megközelítéssel a megfelelő irányba mutat. A módosítóim továbbra is kiteérnek a generikus termékek értékesítésére, hogy itt még egyszer egyértelmű helyzetet teremtsünk, jogbiztonságot teremtsünk a nyilvánosság számára, és fontos, hogy mindez átlátható legyen. Ami a vita során most átjött nekem, az azt hiszem, hogy mindenképpen üdvözlendő, és úgy vélem, hogy a módosító indítványban, amelyet Anders Dotter kollega terjesztett be, a VTO-ra és a Dohai fordulóra való hivatkozás nagyon is jogos. Úgy gondolom, hogyha ebben a tekintetben meg tudunk állapodni, akkor még inkább javul a jelentés minősége, és úgy vélem, hogy akkor a jelentés lényegesen hozzájárulhat a piacok új szabályozásának megvalósításához. Time to listen to the commission. Esetleg meghallgatnánk a bizottságot. King úr, hol van? Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és nagyon köszönöm ezt a nagyon konstruktív vitát, eszmecserét minden részvevőnek. Mi is keressük a módját, hogy hogyan tudunk ehhez az ügy, ügyhöz továbbiak hozzájárulást adni. Két dolgot szeretnék megemlíteni röviden. Az egyik az, hogy milyen filozófia húzódik meg a javaslataink mögött, amik a tranzit és a hamisított árukat illeti. Egyértelmű jelzést szeretnénk adni arra vonatkozóan, hogy ezt a küzdelmet komolyan vesszük az Európai Unióban, tehát a hamisítványok elleni küzdelem fontos. Másfelől pedig szeretnénk védeni az uniós fogyasztókat, de egy másik fontos elem is van, Szeretnénk elkerülni, hogy az Unió célpontjává váljon az ilyen ö, hamisított termékeknek, a, és ezért javasoljuk ezt a rendkívül ö, ambiciózus ö, javaslatot. Másodszorban pedig szeretném megerősíteni és támogatni mindazon javaslatokat, amelyek arra vonatkozóan, hogy a javaslataink nem fogják a generikus gyógyszereknek a helyzetét befolyásolni. Az egy egészen más kérdés, egy teljesen más termék, mert nagyon ö, ö, fontos, hogy külön válasszuk a generikus gyógyszereket, amelyek olyan gyógyszerek, amelyeket mi gyártunk ugyanazzal a tartalommal, és ami más, mint az eredeti termék. Az, új ter, az eredeti terméknek új már, védjegye van, neve, és ugye itt megint a szabadalom sértésekkel kapcsolatos problémák vetődnek fel. Itt most védjegyről beszélünk, és a, a, az egy más kérdés, hogy a generikus gyógyszerek azok sértik-e a szabadalmi jogokat vagy sem, az egy egészen másik. Hogyha hamisított gyógyszerekről beszélünk, az egy másik kérdés. Ez azt jelenti, hogy olyan gyógyszerek, amelyeket illegálisan állítanak elő, és tisztázatlan a származásuk, ottan a fogyasztó védelme természetesen nagyon fontos, és a biztonság nem biztosított ezekben az esetekben. Tehát még egyszer, említem, hogy minden javaslat, ami segít tisztázni a keres, azt, hogy a kereskedelmi szempontból a generikus gyógyszerek nem érintettek, azokat üdvözölni fogjuk. Elnök, köszönöm. Kutas úr, köszönöm szépen még egyszer valamennyi kollégának a hozzájárulást. Nekünk is ugyanaz a célunk. Nézzük meg, hogy sikerül-e megtalálni a megfelelő megfogalmazást, oly módon, hogy mindenki elégedett legyen Javaslom, hogy a jövő héten, lévén, hogy az bizottsági hét, próbáljunk meg összehozni egy ülést, ahol e, mindenki részt tud venni. Még egyszer köszönöm. Elnök, következő a bizottsági szavazás e, október 14-én a e, rendesülésünkön. Item 6. Um... Hatos napi rendi pont, makroszintű pénzügyi támogatás Jordániának. A jelentéstevő figyelembe véve a közel-keleti helyzetet, ez egy olyan ügy, amiben gyorsan kellene döntenünk. Megkapták a jelentés tervezetet. Valamennyien tudják, hogy az minden makroszintű pénzügyi támogatás a tanácsal kötött megállapodás alapján egy keret része, amit együtt fogadtunk el a a Grúziával kapcsolatos döntéssel, és ez mindegyik esetben meghatározza a kereteket. Ezért valamennyi módosító indítványom összhangban van ezzel a jogalkotási anyaggal, A keretmegállapodás szerint ez egy olyan eh, eset, amikor a vizsgálati eljárás mert 90 millió euró fölötti összegről van szó, éppen ezért a tanácsal együtt kell megállapodni ebben. Éppen ezért nem várhatóak komolyabb nehézségek. Szerintem politikailag egyetértünk a bizottsággal abban, hogy ez a makro szintű pénzügyi támogatást meg kellene adni Jordániának, és ez a javaslatom. Akkor nyissuk meg a vitát. GUE nevében. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Egyértelműen egyetértünk, hogy a jordániaiakat támogatni kell. A kérdés az, hogy hogyan. Egyetértek a módosítókkal amelyeket ön benyújtott, demokráciához, jogállamisághoz, parlamenti kontrollhoz kötődő feltételek. Van itt egy alapvetőbb kérdés azonban a makroszintű támogatás kapcsán. Itt a különböző megállapodások, IMF programok vonatkozásában, feltételek vonatkozásában hogy egyfajta neoliberális gazdasági szemlélettel kellett támogatni a jordánokat. Láthattuk, hogy alig egy évvel ezelőtt a Jordán üzemanyag támogatást gyakorlatilag teljesen felszámolták az IMF kérésére. Az ennek az eredménye, hogy kb. 50%-kal emelkedett a benzinár, nagy tiltakozások voltak, néhány ember meg is halt, sokan megsebesültek az összecsapásokban. Látható, hogy egy ilyen országban, mint Jordánia, ez komoly gondot jelent és most a mézes madzagot használják, de hát ott van ez a Memorandum of Understanding nevű megállapodás, ami egyfajta neoliberális módon változtatná meg a gazdaság szerkezetét. Azok az országok mint például Tunézia, ahol a eh, tavaszi forradalom beindult, más szinten voltak, mint eh, Jordánia. Eh, nyilván az életszínvonal, a demokrácia fontos, az IMF reform azonban lehet, hogy ellentétes hatással jár. Nagyon óvatosan kell megvizsgálnunk az összes ilyen makroszintű támogatást ebben a régióban. Elnök, kérje más a szót? Nem, akkor Krisztof Wagnernek adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük a jelentést önnek, ami egyfajta adaptálást jelent, és igazodik a nyilatkozathoz a jogalkotók részéről, csak néhány nagyon technikai észrevételünk van, írásban megküldjük önnek, illetve a titkárságnak ezeket ahogy ön is említette, Jordánia esetében nagyon fontos, hogy sürgősen meg is kapják ezt a támogatási összeget. A szíriai konfliktusnak nagyon súlyos a kihatása, 600 ezer menekültel van dolguk, az év végére valószínűleg 1 millióan lesznek ők, és Egyiptomból a földgáz szállításokat nem sikerült megújítani, ez félbeszakadt, hamarosan valószínűleg újra megindul, de Jordánia egyelőre más országokból sokkal drágábban kénytelen beszerezni a, az energiahordozókat, és ez nagyon súlyos költségvetési deficitet eredményez. Sürgős tehát a helyzet, ami a feltételeket illeti, nos a makroszintű támogatásnak a feltételei alapvetően az államháztartás irányításával, kezelésével kapcsolatosak, és nagyon termékeny kezdeti megbeszéléseket folytattunk már a kormányjal, és új látogatásokra is sor kerül majd. Úgy tűnik, hogy a makro támogatást magát tekintve nincs vita a feltételek vonatkozásában fontos, hogy ha lehet, akkor az év vége előtt kifizessük az első összeget. Tudom, hogy nagyon feszített menetben zajlik az eljárás már most is. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ebben önök partnerek. Ez azt jelenti, hogy csak hogyha csak novemberben szavaznak a plenárison, akkor nagyon nehéz lesz az évvége előtt kifizetni az első összeget. Úgyhogy mindenképpen arra eh, kérnénk önöket, hogy a októberi trilógus után az októberi második plenáris elé kerüljön a dolog. Azzal zárnám, hogy köszönjük szépen ezt a jelentést, és a bizottság elkötelezett, hogy önökkel szorosan együttműködjön ebben az ügyben. Elnök, köszönöm szépen, vitathatatlan hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk ennek az ügynek a megtárgyalását ugyanis egyetértünk a bizottsággal, hogy sürgős szükség van erre a támogatásra, és hogy a parlamentnek mindent meg kell tennie. Figyelembe kell venni ezt a helyzetet. Nos, a szavazásra októberben, 14-én kerül sor a rendes szakbizottsági ülésünkön. Próbáljuk meg újra, próbáljuk meg feltenni a lehető legkorábban a plenáris napirendjére. Szeptember 24-én este 6 óráig kell benyújtani a módosítókat. A 7-es és a 7A napi rendi pontok következnek most, ugyanarról a témáról van szó. tanács döntéséről van szó, rendelet módosításról, mind a kettő a Kimberley eh, folyamattal eh, kapcsolatos mindez, eh, a nyers gyémánt tanúsítás folyamatával. Ugye nem a véres gyémántokról, a amelyek konfliktusok finanszírozására szolgáltak. Grönland szeretne részt venni a Kimberley folyamatban, vagyis a nyers gyémánt tanúsítás minősítés folyamatában. Mert olyan szerencsében volt részük, hogy gyémántra bukkantak, akkor is, hogyha nem szuverén államról van szó, részesei lehetnek a megállapodásnak, amennyiben a bizottság és a tanács, illetve a jogi szolgálatok elég találékonyak. A jogi szolgálatok kitaláltak eh, erre egy megoldást. Grönlandot eh, e szempontból az EU részének fogják tekinteni, mint hogyha az EU-t most kibővítenék, hiszen eh, Grönland nem szuverén terület, én vagyok a jelentés készítője, mi vagyunk az illetékes szakbizottság. Teljes mértékben támogatom ezt a kezdeményezést. Úgy gondolom, hogy mindazok az országok és területek, ahol nyers gyémánt felelhető, a Kimberley tanúsítási rendszer részesei kell, hogy legyenek a kitermelés vonatkozásában. Ezért aztán úgy gondolom, hogy Grönland megérdemli a támogatásunkat. A javaslatom az... hogy az első eszmecsere után adjunk zöldjelzést Grönlandnak. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a parlamentet bevigyük ebbe a nagyon fontos folyamatba. Figyelembe vegyék a Lisszaboni szerződéssel kapott új felelősségi köreinket. Azt viszont nem tudom megállni, hogy néhány aggodalmamat is megosszam önökkel. A Kimberley folyamat helyzetét illetően úgy tudom, hogy több komoly civil szervezet is felemelte a szavát a koalícióval kapcsolatban. A nyomon követhetőség, az átláthatóság, az etikus beszerzés vonatkozásában agályaik vannak. Állítólag meggyengült a rendszer, ahelyett, hogy megerősödött volna. Kiváló alkalom arra, hogy hallassuk a hangunkat. Szeretném meghallgatni a bizottság álláspontját. Mm, nem tudom, hogy ki fog hozzászólni a bizottság részéről. Igen. Akkor üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött, és hogy megosztja velünk a véleményét a bizottsági a szó. Vagyis ki személyesen? Herenc úr vagy Kondás asszony? Így van. Köszönöm szépen. Elnök úr, illetve jelentéskészítő úr, Kondas Marianna kollégámmal a külügyi eszközök részlegét képviseljük az Európai Bizottságtól, és köszönjük a lehetőséget a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről, hogy a bizottság elmondhatja véleményét a javaslattal kapcsolatban. Ami a javaslatnak a részleteit illeti, először szeretnék egy rövid áttekintést adni a Kimberley tanúsítási folyamatról, hogy miről is szól ez az egész folyamat. Szóval ez egy önkéntes kormányok által irányított kezdeményezés. Mind a két aspektus szeretném hangsúlyozni, hogy, ke- hogy önkéntes és hogy kormányok vesznek benne részt tehát a nyers gyémánt tanúsításról szól, hogy megelőzzük azok felhasználását a háborús célokra, konfliktusok esetén. Tehát a Kimberley folyamatban résztvevő országok vállalják, hogy csak tanúsított gyémántot importálnak, exportálnak, és ezt a tanúsítványt ezek az országok állítják ki az Európai Unió egységes résztvevője ennek a rendszernek, mint 28 tagállamával részt vesz. Az Európai Uniós hatóságok és hat ország, Belgium, Egyesült Királyság, Németország, Csehország, Bulgária, Románia gyémántszállításaira vonatkozik. Bármelyik gyémántszállításról is legyen szó, el kell küldeni először a valamelyik hatósághoz. Tehát vagy az EU hatóságához, vagy a hatország valamelyik hatóságához, és csak utána lehet eljuttatni a célállomáshoz import esetén. Amikor exportról van szó, akkor EU tanúsítást állítanak ki ezek a hatóságok. A 681 per 2002-es rendelet alapján melyek a feltételek a nyers gyémántot jogszerűen kellett behozni az EU-ba, másfelől hozzáférhetetlenül lezárt konténerben kell, hogy érkezzen. 99%-át a világ nyers gyémántjának Kimberley folyamatbeli országok állítják elő nem lehet tehát jogszerűen gyémántot exportálni, ha valaki nem részese ennek a folyamatnak. Grönland ugye nem ország, ezért nem lehetett volna részese a folyamatnak. Mielőtt belemennék a javaslat részleteiben, néhány szóban szólnék Grönlandról. 88%-a pillanatnyilag a gazdaságának a halászatból ered, és csak 0,1%-a a nyersanyag kitermelésből. De a alacsony kvóták és az változás miatt a halászat egyre kevésbé megbízható bevételforrás, és ezért a nyersanyag kitermeléssel is foglalkozni kívánnak. átfogó szabályozást fogadott el Grönland annak érdekében, hogy a grönlandiak közvetlenül is részesüljenek a nyersanyag kitermelésből. Egy közalapítványval kerül a pénz egy része, amiből infrastruktúrát építenek az inuit kormány úgy ítéli meg, hogy jobb gyémántot kitermelni, mint kőolajat, mert az sokkal nagyobb károkozással jár. A Kimberley folyamat viszont megakadályozná az exportot, és így nem tudnának befektetőket vonzani az országba. Most pedig Mariannának adom át a szót, hogy elmagyarázza a részleteket. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Szeretném eh, kicsit részletesebben elmagyarázni, hogy eh, milyen kreatív megoldást találtunk. Az előadó már említette. Tehát mivel az EU tengeren túli területéről van szó, az EU tanúsítási eh, rendszerét egyfajta társult viszony tenni lehetővé, a szerződések szerint. A konkrét javaslatnak két jogszabály jelenteni a gyakorlati megvalósítását. A 203-as szerződés cikk alapján egy tanácsi határozat jönne létre, ami külön rezsimet hozna létre a Grönland és az EU közötti nyers gyémánt szállításról ez azt jelenteni, hogy először az Európai Unióba kell vinni eh, minden eh, gyémántot, eh, mielőtt máshova exportálhatná azt Grönland a hathatóság valamelyikének tanúsítania kell. Grönland nem részese a vám területnek, más tengeren túli területek részesei vagy részei hogy más megoldást kell találni, ami hiteles, és ami lehetővé teszi a Grönlandról érkező vagy oda irányuló gyémántszállítások megvizsgálását az EU-ban. Egyfajta tesztelési dokumentumot használnak erre. A mellékletben szerepel ez a dokumentum. Ezt a grönlandi hatóságok állítanák ki, és az EU-ba való belépés, illetve onnan kilépéskor a vámszervek ellenőriznék. A tanács határozata lehetővé kell tegye, hogy hiteles legyen a gyémántszállítási rendszer, feltörhetetlen konténerben kell szállítani a gyémántot, nem lehet sérült az ólomzár, és Grönladnak kell a statisztikai adatokat is összegyűjtenie. Ugyanakkor a 200 2368 per 2002-es rendeletet is módosítani kell, az Európai Unió területe, illetve Grönland területe egységes területnek minősül majd a tanúsítási rendszer szempontjából, belső határ nélkül. Hát ez a lényege a módosításnak. Apró módosítások vonatkoznak egyes cikkekre, Grönlandra való hivatkozással, amikor erre szükség van, alternatív feltételként megjelenik, hogy mi a helyzet a Grönlandon kitermelt gyémántal. Tehát az ő esetükben nem kell az EU hatóságoknak az importot igazolni, hiszen Grönlandon termelték ki őket. Van egy konkrét, nagyon technikai probléma, és ezért javasolta a bizottság ezeket a célzott módosításokat. Nem kellett konszolidált javaslatot előállítani. Ezzel együtt az Európai Bizottság a Kimberley eh, rendelet konszolidált változatát is elkészítheti később a megfelelő eh, vizsgálatokkal, elemzésekkel. Most viszont, mivel Grönland jelezte, hogy mennyire sürgős a kérdés, eh, azt szeretnénk kérni a képviselőasszonyoktól, képviselő uraktól, hogy ezt a konkrét technikai problémát így oldjuk meg. Azt is nagyra értékelnénk, hogyha ebben így segíteni tudnának. Az előadó röviden azt is jelezte, hogy a parlamentnek ebben hatásköre van, és ezt a bizottság elismeri. Gondoskodni fog róla, hogy a parlament minden szükséges információt meg is kapjon az Európai Bizottságnak a komitológiai rendelet alapján a regiszter keretében, a jogalkotói ellenőrzési jog keretében is információkkal kell szolgálnia, és a munkatársai megvizsgálják, hogy hogyan lehetne jobban tájékoztatni a parlamenti képviselőket a Kimberley ügyekről. Zárásképpen még egyszer köszönöm és minden kérdésre szívesen választ adok. Szeretném megemlíteni. hogy a többi szakbizottsági tag hozzászólása után válaszolnánk majd a feltett kérdésekre. Köszönöm. Let's open the floor. Akkor nyissuk meg a vitát. Ha van valaki, aki hozzá szeretne szólni ebben az első, ez az első eszmecseréhez, ki kérje a szót. Solc kollega. Köszönöm, elnök úr. Árnyékjelentéstevőként csak egyet tudok érteni az ön megközelítésével, és azt hangsúlyoznám, hogy minden tőlünk tehetőt meg kellene tennünk, annak érdekében hogy gyorsabban haladjunk előre. Hogy van ugye egy, egy, kell, hogy legyen egy egyértelmű szabályozás, ami nyomon követhető és átlátható mindenki számára. Az egyetlen kérdés, amit szeretnék felvetni, nem konkrétan ehhez az anyaghoz kapcsolódik, hanem egy általános kérdés lenne, ami a Kimberley folyamatra vonatkozik. Ha nem kell -e valamilyen okot szolgáltatni mondjuk az önkéntesség szempontjából? Önkéntes ez a folyamat, vagy kötelezővé kellene tenni, hogy így terjesszük ki a többi résztvevőre is? Freiwilligkeit, ez az önkéntesség, az, hogy valaki önkéntesen magára vállalja ennek a rendszernek a kitételeit. Nos, ennek eh, a jelentésnek eh, egy részét képezte ez, egyfajta korlátozás eh, ez, de persze megértem az ön felvetését. Még van, aki szeretne ehhez hozzászólni? Úgy tűnik, hogy nem. Ebben az esetben szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak Igen, parancsoljon, ismét a szó, hogy ismét kitérjen erre. Köszönöm. Már jeleztem, hogy szívesen megválaszolom a kérdéseket, úgyhogy akkor ezt meg is tenném. Szeretnék egy rövid áttekintést adni arról, hogy a civil társadalom hogyan viszonyul a kimbeli folyamathoz. A civil társadalom szervezetei, valamint az ágazat képviselői megfigyelők, és monitorozzák a tanúsítási rendszer hatékonyságát, technikai és adminisztratív szakértelmet nyújtanak, és így gazdagítják a Kimberley folyamat munkacsoportjainak munkáját. Az igaz, hogy a civil társadalom egyik képviselője 2011-ben kilépett ebből a folyamatból, de hangsúlyoznám, hogy ez a 12 képviselő közül csak egy csoportra vonatkozott, a többi 11 résztvevő nem kormányzati szervek azonnal megerősítették, hogy ők továbbra is elkötelezik magukat a folyamat mellett. Ezen civil szervezetek között van egy német szervezet, egy kanadai, a többi pedig főleg afrikai szervezet. Ha megengedik, hogy gyorsan az árnyék jelentéstevő kérdésére is reagáljak. Kérem, engedjék meg, hogy egy észrevételt tegyek, egy általános észrevételt erről a folyamatról. Nagyon hatékonyan működik egy önkéntes rendszer, amely a globális kereskedelmen 15-ről 1%-ra csökkentette a konfliktusos gyémántok kereskedelmét, ugyanakkor mindig egy önkéntes, kormányzati irányítású folyamat lesz a nyers gyémántokra vonatkozóan, és a kormányzatoknak kell ezt végrehajtaniuk. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Ami pedig a további menetrendet illeti, a tervezett megvitatására novemberben kerül sor. A módosítók elterjesztésének határideje később lesz meghatározva, decemberben szavazunk majd a szakbizottság ülésén és a plenárison. Talán majd januárban tudunk szavazni erről. Ez lenne tehát a folyamat, úgyhogy visszatérünk még erre az anyagra. Most pedig a kilences pontra térnénk át. A dohajfejlesztési menetrend jelenlegi állása. Elnézést, átugrottam a nyolcas pontot. Túl gyors voltam. A nyolcas pont, térjünk akkor vissza a nyolcas pontra, az EU és Mexikó közti szabadkereskedelmi megállapodás korszerűsítése. Itt egy szóbeli választ igénylő kérdést kell megvitatnunk a bizottság részéről. Tudják, hogy a mexikói hatóságok, főleg ugye Mexikó elnöke, aki a kormányzat elnöke, mert ott olyan a kormányzati rendszer, nagy érdeklődést mutatott az iránt, hogy az EU-Mexikó partnerségét korszerűsítsék, a gazdasági partnerséget, a politikai koordinációt. A 90-es évekre nyúlik vissza ez a megállapodás, 2000. októberében lépett hatályba a kérdést nagyon időszerűnek tekintik Mexikóban, nagy aktualitásnak örvend, mert ez az egyik első megállapodás, amelyet az EU egy latin-amerikai országgal kötött, Csillével együtt. Nem hasonlítható a azóta Közép-Amerikával, vagy Kolumbiával, Peruval megkötött megállapodásokhoz, és ugye Mexikó a NAFTA része, ami az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, és amelynek az Egyesült Államok és Kanada is részese, ugye folyik a tárgyalás az Egyesült Államokkal és Kanadával, egy átfogó kereskedelmi és befektetési megállapodás érdekében. Fontosak ezek a fejlemények. Mexikó volt az egyik első kereskedelmi partnerünk, amelyel megállapodást kötöttünk. Ez a megállapodás elég sekély volt, és nem különösebben nagyra törő. A mexikói fél azt is jelezte, hogy fontosnak tartaná a TPP tárgyalásokhoz való társulást. Mert hogy nem szeretnének kimaradni egy esetleges megállapodásból. Ugye nyomon követték azt a megállapodást, amelyet az Egyesült Államokkal tárgyaltunk. A legutóbbi Mexikóval tartott közös tárgyalásról Mexikó városban, júniusban mindkét fél jelezte, hogy szeretnék feltárni egy átfogó együttműködés lehetőségeit, és szeretnék ezt egyéb kereskedelmi fejezetekre is kiterjeszteni. A bizottság jelezte, hogy figyelembe kell venni a források korlátozott jellegét az európai fél részéről, hiszen nagyon sok tárgyalást folytatunk, és ez korlátozza a forrásainkat. Másfelől pedig átfogó és széles körű kell, hogy legyen a felülvizsgálat mindkét fél részéről, hogy lehetővé tegyük a Mexikóval kötött megállapodások kiterjesztését, és hogy ezek összhangban legyenek egyéb kereskedelmi megállapodásainkkal is. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy szóbeli kérdést fogalmazunk meg. Gyors Kutás az előadónk, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jól felvázolta a helyzetet, illetve annak a jelenlegi állását, hogy hol is tartunk most Mexikóval. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum. Nem szabad, hogy a tárgyalások veszítsenek lendületükből, hiszen az, amit mi jóvá hagyunk a TTP eh, vagy a CETA megállapodás tekintetében, ez eh, befolyásolja majd azt is, hogy eh, mit tudunk kihozni a Mexikóval kötendő megállapodásból. Fontos a parlament számára, hogy kifejtse álláspontját, és jelezze, hogy egy nagyra törőbb megállapodás az érdekünk. Ugyanakkor bizonyos kérdéseket hangsúlyozni szeretnénk, és némi pontosítást is igénylünk a bizottságtól. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy egy fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet az emberi jogi záradékkal bekerüljön a megállapodásba. Erre már az EU Kolumbia szabadkereskedelmi megállapodás esetében kísérletet tettünk. Úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy EU Kolumbia megállapodás példaértékű legyen a további szabadkereskedelmi megállapodások számára, amelyeket az EU megköt. A bizottság jó lenne, hogyha kifejteni véleményét arról, hogy hogyan vélekedik a megállapodás korszerűsítéséről, mit gondol a társadalmi kohézióról, a, kereske- a környezetvédelmi kérdésekről, illetve a pénzügyi fejezetről. Végezetül szeretnék az összes frakciónak köszönetet mondani a hozzájárulásáért, és szeretném, hogyha mind egy irányba haladnánk. Vannak most nézeteltérések még, szeretnék egy ülést szervezni, és remélhetőleg ott kompromisszumot tudunk kötni a különböző frakciók között. Addig is azt javaslom, hogy tárjuk fel, hol húzódnak meg a problémák, indokoljuk meg ezeket, és próbáljunk meg így kompromisszumot találni majd a következő ülésen. Köszönöm. Akkor most az árnyék jelentős. Köszönöm szépen. Valóban, ahogy elhangzott már, ahogyan azt az előttem szóló kollégák kifejtették, Mindkét fél számára fontos, hogy elmélyítsük eh, a kereskedelem liberalizációját, mert ezáltal a jelenlegi megállapodást az újabb, eh, új nemzedék, az újabb, eh, az új generációs megállapodásokhoz közelíteni tudnánk. Az is igaz, hogy noha közös ez a szándék, az, hogy elmélyítsük a megállapodásukat, nincs összhang a folyamat tekintetében, hogy hogyan érjük el ezt a korszerűsítést. Kaptam egy tervezetet, amelyben szerepelnek különböző kérdések. Szeretnék köszönetet mondani ezért a szövegért. Szerintem nagyon helytálló a kereskedelmi megközelítés, és remélhetőleg a bizottság a közeljövőben egy menetrendet is nyújt majd, hogy minél hamarabb korszerűsíteni tudjuk a kereskedelmi megállapodásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen akkor a kérdés tervezetek benne vannak az anyagban. Következő Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elmondani, hogy általánosságban elégedettek vagyunk a tervezettel kapcsolatban és azon kérdésekkel kapcsolatban, amiket Kutas kollégánk előkészített. Szerintem valamennyi főbb téma megfelelően szerepel, kellő hangsúlyjal hogy mindenképpen egy fenntartható, kötelező megállapodás kell, az emberi jogi kérdéseket is záradékba kell foglalni. Mexikóval természetesen nagyon örömmel látnánk, és tud, szeretni, tudni szeretnénk azt is, hogy a bizottság hogyan kíván foglalkozni a pénzügyi szolgáltatások fejezettel. Jó lenne ezt javítani, hogy a, le tudjuk ezzel állítani az adókikerülést és a pénzmosást. Ezek is fontos kérdések. Tehát a tárgyalásaink keretében az Egyesült Államokkal is fontos lenne, ezeket a kérdéseket is felvetni a tárgyalások során. E igazi, konkrét válaszokat várunk ezekre a kérdésekre a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. ECR. Thank you. Um, I'm really delighted that we Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy ezt a vitát ma itt lefolytatjuk a kereskedelem szabályozással, illetve Mexikóval ö, kapcsolatos megállapodásról. Ez nagyon időszerű, tekintettel arra, hogy a, mm, a folynak a tárgyalások, és mindenképpen ö, meg kellene újítani ezt olyan partnerekkel is, mint Mexikó. Fuentes Berent nagykövet asszony is elmondta, és ő is nagyon fontosnak tartja, hogy őket folyamatosan bevonjuk fontos, hogy mindenki, akik szeretnének az Európai Unióval kereskedni, azokkal együtt tárgyaljunk, és hogy világos legyen, hogy tárgyalunk és milyen irányba. És különösen egy olyan partner esetében, mint Mexikó, amelyik ugyanakkor az USA-nak és a szomszédja. Tehát ezt szerettem volna csak megemlíteni, és nagyon örülök ennek a vitának. Elnök, köszönöm szépen, zöldek nevében. Skakaler asszony. Én is köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Ezzel alapvetően fővonalaiban egyet tudunk érteni, és nagyon vártuk, hogy legyen ezzel kapcsolatban egy megbeszélés. Még szeretnénk megkérni azt is, hogy vegyük be azt, amit már itt Metin Kazak is említett, nevezetesen a pénzügyi szolgáltatási fejezetet. Amennyire tudjuk, a bizottságnak kell ezt megvizsgálnia, hogy a pénzügyi szolgáltatások fejezete hogyan javíthatja a helyzetet. De szerintem rá kell mutatni, hogy milyen irányba lehetne ezt javítani, mert mit jelent ez pontosan, meg kell határoznunk, hogy milyen irányba menjen, lépjen a bizottság. És a pénzügyi szolgáltatások fejezete keresztül mindig javasítani kell a helyzetet pénzmosás ügyében mert ez valóban egy olyan kérdés. Elnök félbeszakítja. Szeretném akkor az eredeti megfogalmazásban úgy szerepel, hogy állítsuk le to stop a pénzmosást. Vessünk véget a pénzmosásnak. Mikrofon nélkül az elnök. Oké. Okay. Jó. Hát. Kérem, folytassa. Igen, ez volt az egyik kis változtatás, amit szerettünk volna kérni, de hát végül is, hogyha mindenki egyetért, akkor már nem is szükséges ezt felvetni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném megismételni azt, ami már elhangzott. Mi is köszönjük a jelentéstevének, hogy megfogalmazta ezt az anyagot, és az általános megközelítéssel egyetértünk. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, mert szerintem fontos a fenntarthatósági fejezettel kapcsolatban, azt javasolnám, hogy vegyük bele a megfelelő szükséges vitarendezési mechanizmust. Ezt is talán együtt meg tudnánk majd vitatni, hogy ez pontosan hogyan nézzen ki. Ez rendkívül fontos, és hogyha megnézzük, hogy milyen összefüggés van a különböző egyéb megállapodások között, azt sem szabad elfelejtetnünk, hogy ott van a TTP tárgyalások is, amelyeknek mindenképpen van hatása az Európai Unió és a Mexikó közötti kereskedelmi kapcsolatokra. Tehát minél konkrétabban kell fogalmaznunk elnök, megengedik, hogy feltegyek egy kérdést az USA-val kapcsolatos vita rendezési ügyekre vonatkozóan? Az uniónak a beruházási vagy befektetési megállapodása elvileg a kétoldalú tagállami megállapodásokat váltja ki, és e, e mindezek, ha nem tévedek, mind rendelkeznek a vitarendezésről. A vállalataink hogyan tudnák elfogadni azt, hogy a beruházási, befektetési megállapodásokat kiváltsák egy új megállapodással, ami nem tenné lehetővé ezt a mechanizmust. Ezt meg tudnám magyarázni? A válasz menésében, mert amennyiben államközi ö, vitarendezési mechanizmus van, akkor megvan a válasz. Tehát amit igazán meg kell beszélnünk bizottságként, tanácsként, hogy hogyan tudjuk megszervezni ezeket az unió harmadik országbeli vagy harmadik országbeli partnerek beruházási eszközéket, amikben benne van ez a VTO szabályozás. Tehát akkor nincs megállapodás, vagy, vagy maradnak a meglévő bilaterális államközi befektetési megállapodások, mert abban benne van a mechanizmus? Bizottság, Matthias Jörgensen, nem? Nem kíván szólni? Bizottság nevében ezzel az ügyel kapcsolatban. Elnök úr, Jean Gelatino a DG eh, Trade-től. Sajnos kollégánk beteg lett, és nem tudott eh, csatlakozni ma. De itt van a kollégánk, aki foglalkozik a mexikói kereskedelmi kapcsolatokkal. Well, I think that the Commission is free to coach. We, uh, we A bizottság uh, természetesen uh, adhat tanácsot a tagjainak, kollégáknak, de hát Természetesen feljegyeztük az észrevételeket, és különösebben a fenntartható fejlődés fejezetre vonatkozóan, tekintettel, hogy ez az első ilyen szabadkereskedelmi megállapodás, és ha ma írnánk ezt alá Mexikóval, akkor egész másképp nézne ki, és hát ön is említette a kolumbiai, perui megállapodásokat, amik a legújabbak. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, természetesen ott is feljegyeztük az észrevételeket, és azt, hogy milyen kapcsolatok van a pénzmosással, és ez egy olyan kérdés, amit vel foglalkoztunk Kolumbia-Peru megállapodásban is, és a, meg kell nézni, hogy mi a legutóbbi kereskedelmi megállapodások ezen kérdésekkel is foglalkoznak. Elnök, köszönöm szépen! Tehát akkor a bizottság részéről hallottuk, és akkor most térjünk vissza Zsors Kutashoz, a jelentéstevőnkhöz. Pozitív reagálás volt, nem? De igen, köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam az összes hozzászólást, és mint említettem, megpróbálok majd összehívni egy megbeszélést, hogy a különböző szertágazó véleményeket valahogy közelítsük egymáshoz. Véleményem szerint, és én is amellett vagyok, hogy megemlítsük a pénzmosás kérdését, de meg kell azt is nézni, hogy mi lenne a legmegfelelőbb megfogalmazás azért, hogy mindenki elégedett legyen. Hát, hogyha bizottság elégedett, akkor nem tudom, hogy miért kellene érten e, tovább e, akadékoskodni. De ahogy mondtam, mindenkit szeretnék ebbe bekapcsolni, és nagyon fontos, hogy e, megfelelően kezeljük ezt. Azt várom, hogy a kollégák is említették, hogy jó választ kell, hogy kapjunk a kérdéseinkre, ugyanis ez nagyon fontos a jövőbeni kapcsolatokra. Elnök, köszönöm, jó. Az anyag fordításának határideje 25-e, a október 14-én kerül bizottsági szavazásra 9-es napi rendi pont, a Dohai Fejlesztési Menetrend jelenlegi állása. Egy állásfoglalási javaslatot, iránytervezetet készítettünk, ezt megkapták önök. jelentéstevő vagyok, és Pablo Talba fogja szintén aláírni, aki velem együtt fogja elnökölni a tárgyalásokat. A tervezetünkben, az állásfoglalási tervezetben hangsúlyoztuk, hogy elkötelezettek vagyunk a multilaterális agenda mellett, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos egyértelmű üzenetet küldeni a parlament részéről e tekintetben. Fontos figyelembe venni hogy jelentős előre lépést kellene elérni Balin az év végén. A fejlődési kérdések kapcsán a DEVE szakbizottság is érdekelt a kérdésben. A Bali csomag, ami remélhetőleg lezárásra kerül, nem megy olyan, nem halad olyan gyorsan, mint eh, ahogy ezt eredetileg elképzeltük. Eh, ez eh, okok jelismerő, ismertek, nem szeretném megnevezni az érintett országot. A fejlett és a fejlődő országok számára is kedvező lenne, hogyha megkönnyítenénk a rendszeret, a szolgáltatások és kereskedelmi megállapodás, a technológiai megállapodások, amelyek multilaterálisak, illetve több, oldal, több oldalúak fontosak e tekintetben. Akkor most megadnám a szót az árnyék jelentéstevőknek. Pablo nincs itt. Kéri valaki a szót? is. Akkor a bizottság kapja meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm, hogy lehetőséget ad arra, hogy mi is ismertessük álláspontunkat. Először is az Európai Parlamentnek szeretnénk köszönetet mondani az állásfoglalási indítvány tervezetért. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jól megfogalmazott anyag, és készen állunk, hogy együtt dolgozzunk önökkel annak érdekében, hogy hozzájárulásunkat adjuk ehhez a megoldás kereséshez. A jelenleg Genfben egy nagyon intenzív tárgyalási szakaszban vagyunk. Az új főigazgató épp most állt szolgálatba szeptember 1-ével, és már is elindított több tárgyalást nagyköveti és felső szintű vezetői szinten, és meglátjuk majd, hogy remélhetőleg pozitív eredménnyel fognak zárulni majd ezek a tárgyalások Baliban az év végén. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni, nem csak a kereskedelem könnyítési megállapodások képezzék itt a kulcs kérdést az úgynevezett Bali csomagban, és ez jó lenne nem csak a mi exportőreinknek és importőreinknek is, de még fontosabb, hogy ez nagyon fontos lenne a fejlődő országok kereskedelme számára is. De a bali eredmény mindenképpen alapvető fontosságú lesz abból a szempontból, hogy megmutassuk, hogy a többoldalú tárgyalási lehetőségek nagyon fontosak, és ezt a Genfi tárgyaló felek is szem előtt tartják. Tehát a technikai kérdések és eredmények mellett fontos a rendszer szemlélet, ami re koncentrálunk Genfben. Az is igaz, ahogy ön is elmondta, hogy a kereskedelem könnyítési tárgyalások nem folytak olyan gyorsan, mint ahogy ezt szerettük volna, azonban természetesen, mint mindig, Genfben a dolgok mindig összefüggnek, és különösen ezen tárgyalások során a mezőgazdasági kérdések és az indiai élelmiszerbiztonsági kérdések is kapcsolódnak. Néhány héten belül nagyon magas szintű felhívás kerül majd kiadásra. Indiában kérik, hogy megfelelően hajtsák végre az biztonsági rendelkezéseket. De ahogy már elmondtuk, jó kilátások vannak, és a múlthoz képest sokkal jobbak a kilátások, ezt lehet, hogy azért is mondta Lemi biztos, mert ő elhagyta a terepet, de mindenképpen az az érzés vetődik fel Indiában, hogy ez mindenképpen kivitelezhető, és az önök vezetésével a bizottság is ebbe az irányba halad, hogy megoldást találjunk. Minden tőlünk telhetőt elkövetünk annak érdekében, hogy egy olyan csomaggal rendelkezünk, ami jó az exportőreinknek, a ö, vállalatoknak, és ami jó a VTO-nak is, mert erre is szükségünk van, hogyha figyelembe veszük az növekvő protekcionizmust, és nagyon fontos, hogy a WTO foglalkozzon a globális kereskedelemmel és a globális gazdasági kérdésekkel. Köszönöm szépen, és természetesen állok rendelkezésre a kérdésekre. Optimista ön? Őszintén. Őszintén. Az életben én mindig optimista vagyok, elnézést ezért a személyes észrevételért. Optimista vagyok ebben is. Új főigazgatónk van. Megyünk Indonéziába, Bálira. Bálira nem utazik el az ember, hogy ott aztán kudarcot valljon egy miniszteri találkozón. Genfbe még el lehet menni, de Bálira nem. És Genfben olyan a hangulat, hogy ez bizakodásra ad okot. Nem vagyok naív, ismerjük a kockázatokat, veszélyeket. Egyes szerepvállalók belső viszonyai gondot jelentenek, vannak külső problémák is. Az Európai Bizottság mindenképpen mindent megtesz annak érdekében, hogy megkönnyítse a pozitív végkimenetelt a mezőgazdaságban, a fejlesztési kérdésekben, szóval mind a három pillérben igazából. Nincsenek kételjeim, meg kell próbálni sikerre vinni ezt. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e győzni a vonakodó országokat. nem biztos, hogy mindegyiket sikerül majd. Lehet, hogy jutalmat várnak ezért. A parlament számára fontos mindez. Már csak azért is, mert a multilaterális kereskedelmi rendszert szeretnénk feltartani, másfelől pedig azért, mert az IPU konferenciát és akkor tartjuk, amikor Balin a miniszteri találkozó lesz. Fontos tehát ez a parlament számára, hiszen nem csak láthatóvá akarjuk tenni, vagy láthatóbbá a multilaterális kereskedelmi rendszert, hanem azért is, mert fontos a parlament részvétele a kereskedelmi kérdésekben. Szeretnénk, hogyha minden parlament olyan aktív lenne a külkereskedelemben, mint a miénk. Megnyitom a vitát. Ska Keller. Hát nagyon gyorsan megkaptam, köszönöm. Nos, köszönöm ezt a javaslatot az állásfoglalásra, bár volt már korábbi javaslat is Dohával kapcsolatban, amikor elhangzott, hogy most aztán áttörésre van szükség, úgyhogy kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy Bali meghozza ezt az áttörést, de hát menjenek csak oda, és majd meglátjuk. Az pozitívum, hogy fejlesztési orientáltabb a nyelvezet ebben a tervezetben, hiszen Báli a fejlődő országokról is szól majd, úgyhogy mindenképpen ez kell, hogy legyen a hangsúlyos része a tárgyalásoknak. Ebből a szempontból nem annyira tetszenek a 9-es és 11-es bekezdések nekünk. Nem igazán értjük, hogy a TISA és a GPA kezdeményezések milyen hasznot hoznak majd a fejlődő országoknak. Ráadásul a fejlődő országok el is utasítják ezeket nem igazán látom, hogy hogyan illeszkedik mindez a képbe. Aztán a hetedik bekezdés, mezőgazdaság. Ez is egyfajta szakadási pont. Hogyha ott nem teszünk újabb lépéseket, akkor nem sok eredményre jutunk majd. Nem egészen látom, hogy a trade facilitation, kereskedelem segítési csomagok hogyan jöhetnek létre a közeljövőben, további tájékoztatást kérnék ezzel kapcsolatban. És amennyiben van egy ilyen csomag, nem igazán értem, hogy hogyan és mi következik ezután, hogyan vezet ez el egy teljes körű dohai fordulóhoz, esetleg a bizottság ezt egy kicsit elmagyarázhatná, de Megint csak nagyon szkeptikus vagyok, hogy Báli egyáltalán meghozza-e az áttörést. Szerintem fontos erre összpontosítani, hangsúlyt helyezni, mert a fejlődő országok számára ez fontos lehet, az ő szükségleteiket, az ő lakosságuknak a szükségleteit figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Akkor várom a módosítókat. Nicola Rinaldi. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném mondani, hogy egy jó néhány módosítót benyújtunk majd, hogy feljavítsuk az állásfoglalást, bár a tervezet már így is eléggé átfogó, és több, mint elfogadható számunkra. Szeretném, hogyha szerepelne benne az is, hogy a, az EU a multilaterális megközelítést pártolja a Doha folyamatnál is, parlamenti dimenziót is meg kell erősíteni. Elnök, Nikoló, nem a politikai vezetéssel van itt a gond, hanem azzal, hogy milyen utána. Persze, persze, értem. Nem lesz kritikus azzal kapcsolatban, hogy mit csinálunk mi, hanem a többiek számára lesz kritikus fontosságú. Aztán a módosítójunkban megemlítjük azt is, mert nem szerepel, hogy fiskális méltányosságra van szükség, illetve a korrupció elleni küzdelemre, tanúsításra, ezek is a kereskedelem liberalizáláshoz kötődő kérdések. A 9-es módosítót mi is szeretnénk módosítani, kötődve ahhoz, amit Franciszka is mondott, a tagállamoknak fenn kell tartaniuk a hm, közszolgáltatások liberalizációjában vállalt célkitűzéseket idézett. Jó lenne, hogyha nem lenne semmilyen kényszer ebből a szempontból senkin. Köszönöm, Nikoló. Solc úr, Gue. Köszönöm szépen, elnök úr. Osztom a kollégák elhangzott véleményét, és köszönöm szépen, hogy megfogalmazták ezt a tervezetet, a multilateralizmus, bilateralizmus vitája, regionális együttműködés vitája még csak most kezdődött. A WTO irányító bizottságában és az Intaszak bizottság munkabizottságában. A 14-es pontra szeretnék visszatérni. Azt hiszem, hogy reális képet fest ön amikor azt mondja, hogy ez a legnagyobb kihívás előttünk a multilaterális kereskedelmi rendszerekben. Én még tovább is mennénk. Ez egy sarokpont. Hogyha a dohai megállapodás nem jön létre, és én is éppen annyira szkeptikus vagyok, mint Ska, akkor egyértelműen fel kell vetni, hogy milyen felelősséget látunk mi itt az EU részéről a folyamatban. Tehát újra és újra benyújtjuk ezeket a javaslatokat a hetes cikkel kapcsolatban. Illetve a hármas cikkel kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy nagyon jól leírja ön, hogy hol állunk és mi a kihívás. Én nem azt mondanám, hogy ez egy szükséges eszköz, hanem ez egy olyan eszköz, amit a tagállamok képességéhez kell ö, költni. Tehát ö, az múlik ezen. Hogyha valami ilyen javaslatot be tud tenni az állásfoglalásba, akkor úgy gondolom, hogy az Európai Parlament a parlamenti struktúrákat jelentősen előmozdíthatja itt a tárgyalási folyamatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Paolo Commission. Visszadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden reagálnék a felvetett kérdésekre, hogy a Trade Facilitation Agreementek, tehát kereskedem könnyítő csomagok helyzete hogyan is néz ki. Hát ezek a csomagok megnyitják a további tárgyalás előtt az utat. A DDA ezek alapján jöhet létre a jövőben. Aztán volt egy észrevételezés azzal kapcsolatban, hogy a dohai fejlesztési megállapodás fontos lehet a fejlődő országok számára. Pontosan azért nehéz megkötni, mert nehéz meghúzni a határvonalat a fejlett és a fejlődő országok között. A fejlődő országoknak a részes, része ugyanis a világkereskedelemből egész más, mint 15 évvel ezelőtt volt. A preferenciális bánásmód a fejlődő országok irányában tenni lehetővé a kiegyenlítést szakmai, műszaki segítséget, mielőtt magát a megállapodást aláírják. Hát, hát ennek az akadálynak a leküzdését szolgálja ez a lépés. Aztán a korrupció is felvetődött. A kereskedelem könnyítő megállapodásokban egyértelműen a korrupció jelenti a problémát. A parlament szerepét a bizottság mindig is támogatta, és Báliban is törekedni fogunk arra, hogy, és Genfben is felvetjük, hogy a Báli delegációban legyen parlamenti képviselő is. Természetesen nem tud minden parlamenti képviselő részt venni a munkában. Zárásként azt mondanám, hogy a nemzetközi kereskedelem nem gyógyír mindenre, de olyan gazdaság nem tud növekedni, amely legalább bizonyos mértékig nem nyílik meg a kereskedelem előtt. Én nem ítélek el senkit azért, hogyha pessimista a WTO tárgyalások kimenetét, illetően 12 év után ez logikus, továbbra is keményen dolgozunk, és persze számítunk a politikai támogatásra is, amit önöktől kapunk a multilaterális ágendánkhoz. Bízom benne, hogy a WTO országok most az egyszer pozitív kimenetellel lepnek meg bennünket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk ezt az első eszmecserét, módosítók benyújtása szeptember 19-ig, este 6 óráig, rendes októberi ülésünkön szavazunk a kérdésről, és várom az önök módosítóit. Tízes napi rendi pont. Az EU szabad kereskedelmi megállapodásainak hatásai a partnerekre, így Törökországra. Mint emlékeznek rá, júniusban hallottunk egy ismertetőt, egy előadást a török gazdasági minisztérium egyik fő tisztviselőjétől néhány aggodalmáról számolt be országa részéről az EU-val folyó tárgyalások vonatkozásában, illetve egyes harmadik államok, így az USA vonatkozásában, ami az EU-val kötendő vámunió megállapodást illeti, Törökország, hogy úgy mondjam, el kell, hogy viselje az EU és harmadik államok közötti kereskedelmi megállapodások kihatásait, így a preferenciális rendszerekét, annélkül, hogy kölcsönösség érvényesülne. Ezért aztán Törökországot érdekelné, hogy ugyanezekkel az országokkal ő is tárgyalhasson. És így részesülhessen az előnyökből. Így módon kölcsönös kereskedelmi nyitás valósulna meg a törökökkel. Szóbeli választ igénylő kérdés fogalmazunk meg, mert én Kazakh Alde az előadó, neki meg is adom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Mint az elnök úr elmondta, Volt egy külön nyilatkozatunk a török gazdasági miniszter részéről, amelyben vázolta azt, hogy milyen nehéz helyzetben van Törökország. Az Európai Unió jelentős kereskedelmi megállapodásokról tárgyal, és ezért júliusban a koordinátori ülésen eldöntöttünk egy szóbeli kérdés felvetését, hogy Törökországra és más országokra is, amelyek Vámunió tagjai milyen hatással vannak azok a tárgyalások, és különösen figyelembe véve a jelenlegi szabadkereskedelmi tárgyalásokat. Ez volt a konkrét neve a koordinátori ülésen megfogalmazott kérdésnek. Tudják, hogy a törökországi vám egyezmény arra kötelezi Törökországot, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikáját kövesse, és ugyanolyan kereskedelmi rendszert alkalmazzon a harmadik országok irányába. Ugyanakkor Törökország miután nem tagja az Európai Uniónak, nem részesül a preferenciális kereskedelmi rendszerekből. Tehát ez egy aszimmetrikus helyzetet hoz létre, és ez adott esetben komolyan sértheti a török gazdaság értékeit, ahogy ez 2010-ben elfogadtunk egy külön állásfoglalást, az Európai Unió ö, ö, és a törökországi gazdasági kereskedelmi helyzetről. Ez nagyon fontos mind Törökország, mind az Európai Unió számára. Azonban valójában ez az aszimmetrikus pozíció nagyon negatív hatást eredményezhet a kapcsolatokra nézve először is, és elsősorban Törökország számára, mert a harmadik országok, amelyek aláírtak különböző szabad kereskedelmi megállapodásokat, azok vám és korlátozások nélkül léphetnek be a török piacra, és Törökország nem, ér, nem élvez viszonosságot. Ez a, a különbség szembe például Andorra, vagy San Marino, vagy más uniós tagok esetében. Ráadásul Törökországnak konkrét nehézségei vannak, hogy párhuzamos kereskedelmi megállaposágot tárgyaljon le olyan országokkal, amelyek már de facto amúgy is hozzáférnek a török piachoz mert hogy az Európai Unió és Törökország között vám unió jött létre. Ezért a török gazdasági miniszter az előadásában felvetett különböző lehetőségeket, beleértve néhány javaslatot is, amelyek, hogy adott esetben Törökország hogyan képviselhetné, és a más vámuniós partnerek, amikor az Unió szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyal harmadik államokkal. Mindezek az opciók elemzésre szorulnak, de a jelenlegi szakaszban a szóbeli kérdésről még meg kell állapodni, mert még a frakciók között is vita folyik arról, hogy mi legyen a terjedelme ennek a kérdésnek, és hogyan lehet az összes vámoniós partnert figyelembe vegyük -e, vagy se. Ugyanis más a helyzet Törökország esetében, mint az egyéb vámoniós partnerek esetében. Éppen ezért azt javaslom, hogy ne vitassuk meg a tervezetet, hanem folytassuk a munkát, és az elkövetkezendő napokban egy közös megfogalmazást próbáljon kidolgozni, és állapodjunk meg a következő szakbizottsági ülésre a szóbeli kérdésben. Köszönöm. Um, Nincs egyelőre tervezet ehhez a szóbeli kérdéshez, de elhangzottak különböző elképzelések, és az árnyék jelentéstevőket hallgatjuk most meg. Bernd Lange, elnök úr, nagyon röviden támogatjuk ezt a kérdést, bár azt kell mondjam, hogy még nincs megoldásunk er-, ehhez. A bizottságot mi is arra kértük, hogy a különböző opciókat vitassuk meg, hogyan lehetne a Vámunión belül a partnerek érdekeit a legjobban figyelembe venni. Egyfelől, másfelől pedig azt is szemügyre lehetne venni, hogy a NAFTA és Mexikó esetében hogyan szabályozzuk ezt a kérdést. Ugye hallottuk most a Mexikóval való partnerségi megállapodásról. Mindez az Egyesült Államokkal való tárgyalások szempontjából nagyon nagy horderejű egyéb megállapodásokról is tárgyaltunk, de azoknak nem volt ilyen gazdasági súlyuk, és éppen ezért nem volt ennyire fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel. De mivel itt más a helyzet, azt hiszem nagyon is legitim a partnerek érdekeit a Vámonion belül figyelembe venni, és ezt meg kell vitatnunk. Köszönöm. Keller képviselő, zöldek, egyetértek azzal, hogy fel kell vetnünk mindezt, mert valóban Törökország számára egy komoly probléma ez. Úgy gondolom, hogy korábbi, illetve egyéb jelenlegi megállapodások miatt is, mert olyan helyzetben vannak, hogy importálnak termékeket, de nincsenek ugyanolyan jogaik. Tehát úgy gondolom, hogy ez fontos a szóbeli kérdés szempontjából megvitatni. Helmut Scholz, GUE, Paul Murphy. Elnézést nem vettem észre. Azt hiszem nem félhet kétség ahhoz, hogy fontos ez Törökország és a Vám Unió szempontjából, de figyelembe kell vennünk egy ilyen kérdésnek a jelentőségét a politikai kontextus szempontjából is. Például azt, hogy romlik a helyzet Törökországban, egy hete egy tüntető életét vesztette, úgy tűnt, hogy egy köny- hogy könygázt vetettek be vele szemben, úgyhogy a rendőri támadás áldozata lett. De meg kell vizsgálnunk Ciprus szempontjából is a helyzetet, és figyelme kell vennünk azt, hogy Törökország a Vámonió szempontjából nem tesz eleget a kötelezettségeinek, nem engedi be kikötőikbe és a repülőterekre sem a ciprusi termékeket. Legalább is szerintem a szóbeli kérdésbe be kellene építenünk azt, hogy a Vámunió értelmében milyen kötelezettségei vannak Törökországnak, ha már itt ugye ezt a kérdést intézzük a bizottsághoz, illetve a bizottságnak is ki kell fejteni erről az álláspontját, tehát a hangnemet és az egésznek az időszerűségét is figyelembe kell vennünk. Elnök, köszönöm. Itt az ideje, hogy a bizottságot is meghallgassuk. Fio Anceloni kapszót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy mi is részt vegyünk ebben a vitában. Nos, érdeklődéssel várjuk a szóbeli kérdést, amit véglegesítik. Bizonyos aggályokat, amelyekről hallhattunk, ezeket osztjuk mi is, például ami a Vámunión belüli helyzetet illeti. Az EU szabadkereskedelmi megállapodás menetrendje egy valami, ugye, de Törökország ebből a szempontból nehézségekkel néz szembe, mert bizonyos partnerek nem akarnak tárgyalásokat kezdeményezni Törökországgal. Bár nem olyan sok országról van szó, és ezek a kereskedelmi volumen szempontjából annyira nem mérvadóak, de azért ez egy problémát jelent mindenképpen. A török kollégáinkkal már jó ideje megvitatunk bizonyos kérdéseket, a bizottsági tisztában van a helyzettel. Azt kell mondjam, hogy mindkét fél egyetért azzal, hogy nehéz kérdésről van szó. Ha megnézzük például a legutóbbi hozzászólást, az egyik a téma, amely felmerült, hogy Törökország nem tesz eleget teljes mértékben a Vámunió szempontjából a kötelezettségeivel bizonyos partnerekkel szemben, ez az EU és a bizottság szempontjából lehetőséget nyit ahhoz, hogy határozottabban fellépjünk a bizottság, mindent megtett annak érdekében, hogy Törökország az, az FTA partnerekkel tárgyaljon, a szabadkereskedelmi partnerekkel. A partnerek szempontjából is fontos ugye, hogy Törökországgal tárgyaljanak. Információ cserére is sor került török kollégáinkkal, nyitottak vagyunk, folyik tehát az információ csere, és azt tanácsoltuk török kollégáinknak, hogy jelezzék, milyen nehézségeket vesznek észre ők, milyen nehézségeik volnának egy szabadkereskedelmi megállapodás kidolgozása szempontjából, de nem csak a nehézségekre kell felhívniuk a figyelmet, tehát nem csak a defenzív kérdésekre, hanem az offenzív kérdéseket is jó lenne, ha megismerhetnénk. Tehát elnök úr, ezek lennének az előzetes észrevételeim ebben a témában, és ahogy említettem, várjuk a szóbeli kérdést. Várjuk a kérdést, amelyet a bizottság majd kidolgoz. Köszönöm. Metin Kazák kérem, hogy zárja le ezt a témát. Úgy tűnik, hogy holnap nem tudunk szavazni. Rendben, öné a szó. Elnök úr, tekintettel arra, hogy még nem tudtunk a frakciók megállapodni egy végleges szövegben, sajnos a következő szavazásra nem tudunk előterjeszteni egy változatot. Ugyanakkor bízom abban, hogy meg tudunk állapodni abban, hogy további vitát igényel ez a téma, és fel kell hívnunk erre a bizottság figyelmét. Örülök annak, hogy a bizottság is megérti mindezt, és jó szándékot tanúsít. Az elképzelésünk végeredményben az, hogy feltárjuk azt, hogy milyen eljárásbeli kérdéseket lehetne felvetni, hogy orvosoljuk ezt az aszimmetrikus helyzetet. Elhangzottak konkrét javaslatok, amelyeket a török gazdasági miniszter felvázolt, és nem csak az adminisztráció szintjén, hanem a lehető legmagasabb szinten is arra számítunk, hogy a bizottság döntést hozzon, akár a tanácsban is, és számítunk arra, hogy konkrét intézkedéseket javasolnak majd, amelyek által orvosolhatjuk ezt a helyzetet. Itt messze menőleg politikai kérdések húzódnak meg a háttérben, de jó lenne, ha a konkrét kereskedelmi és gazdasági kérdésekre is fókuszálhatnánk, mert az azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor minden bizonyal a következő október ülésünkön tudunk szavazni erről. Remélhetőleg addig a szövegezésben kompromisszumra jutunk. Remélhetőleg egyetértünk abban, hogy hogyan közelítsük meg ezt a problémát. Most pedig sor kerül a koordinátorok ülésére támogatást nyújtottak a frakciók, hogy előkészítsük ezt az ülést, de most akkor tartunk egy szünetet fél hatig, de ez a nyilvános ülésünk vége is, tehát mindazok, akik nem jogosultak arra, hogy a koordinátorok ülésén jelen legyenek, kérem távozzanak, mert ezzel lezártuk a napi rendünket. Köszönöm. Holnap találkozunk. És a koordinátorok ülése fél órán belül kezdődik.